Okay, colleagues, we're a little bit... Kedves kollégák, kicsit késésben vagyunk, de egy nagyon fontos téma ez, a 17-es pont. Hát fogom menekültügyi reagálási keret és annak ugandai végrehajtása. Néhányan jártunk Ugandában múlt héten, elég sokat beszéltünk erről a kérdésről, úgyhogy nagyon aktuális ez a napirendi pont. Az eznek a keretnek a megvitatása. Ez a 2016-os New Yorki migránsok és menekültek nyilatkozat részeként került elfogadásra, és nagyon fontos kísérleti fázis valósul meg. Belize, Costa Guatemala, Honduras, Mexikó, Panama, Szomália, Djibouti, Etiópia, Kenya, Csád, Zambia, Ruanda és Uganda vesznek ebben részt. A keretnek a lényege, Ennek az új keretnek a lényege az, hogy a helyszíni fellépést koordinálják. Láttuk, hogy Ugandában mi történik. Sokan, sok donor van, sokan adakoznak, valósítanak meg programokat, stb. Tehát a koordinálás nagyon fontos, nem csak a menekültek számára, de a befogadó közösségek számára is elengedhetetlen ez. Láttuk, hogy Ugandában mind a menekült közösséget, mind a befogadó közösséget támogató projektek valósulnak meg. 1,4 millió ember érkezett Ugandába, és látjuk, hogy főleg Észak, Dél-Szudánból érkeznek sok nő, gyerek, de most nem akarok itt részletekbe menni, hiszen vannak itt szakértőink, Mamadou Dambalde, az UNHCR igazgató helyettese, a reziliencia és megoldások osztály részéről, illetve a belgiumi ugandai nagykövetség vezetője, Miriam Black Szó nagykövet is itt van. Először megadnám a szót Balde, de Dan Baldénak, utána a nagykövetnek, és aztán utána meghallgatjuk a kollégákat, beszámolhatnak a tapasztalatokról. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom itt az átfogó menekültügyi reagálási keret gyakorlati megvalósulását. Beszélek az előrelépésekről, a kihívásokról, amelyek még mindig fennállnak, és végül pedig majd kitérek Ugandára. Nagyon örülök, hogy itt van az ugandai nagykövet, nagyon ö, nagy megtiszteltetés ez számunkra. Köszönöm, elnök asszony. Az átfogó keretet tehát 20 hónappal ezelőtt fogadták el New Yorkban. Nagyon sok ö, 193 ország együtt fogadta ezt el, és a menekültekkel való humánusabb bánásmód, ez a lényege. A menekültek számára biztosítani kell azt, hogy méltó életet élhessenek. 20 hónappal később az UNHCR-nek ezt meg kell valósítania, és egy globális iránymutatást kell kidolgoznia a menekültekre vonatkozóan, hogy ezzel segítsük a nemzetközi közösség munkáját, és javítani a menekültek eh, helyzetét, illetve a befogadó közösségek helyzetét is. Nagyon fontos eh, előre bocsátani néhány dolgot. Először is, mi is ez az átfogó keret? Ennek négy célja van, amelyeket mm, megfelelően meg kell valósítani. Egyrészt csökkenteni kell a nyomást Uganda, Libanon, Etiópia, Jordániát nem lehetném. Említetném azokat az országokat, ahol nagy befogadó szellem van és, és, és közösség van különböző eszközökkel. Másodszor, miközben a nyomást enyhítjük ezeken az országokon, javítsuk a menekültek önállóságát, hogy méltó életet élhessenek a vendéglátó közösség mellett. A harmadik cél javítani a harmadik országokat bevonó megoldásokat, áttelepítést például. Végül pedig javítsuk az a kibocsátó országokkal való együttműködést és az ő helyzetüket, hogy az emberek otthon tudjanak maradni. Ez a négy fő cél, ez emellett mindannyian kiállunk, és 2016. szeptemberében ezt elfogadtuk. Az elmúlt 20 hónapban nagyon sok mindenen minden történt. Az Európai Unióval való partnerségre számítottunk és számíthatunk országszinten, regionális szinten. Nagyon fontos kiemelni, hogy a humanitárius segítségnyújtás, a fejlesztési segítségnyújtás elengedhetetlennek voltak. Néhány szót szólok még a szükségletekről, amelyek nek meg kell valósulniuk. Nagyon jó, hogy ellátogattak Ugandába, és nagyon jó, hogy saját szemükkel látták a helyzetet. És köszönettel tartozunk önöknek ezért a partnerségért. Húsz hónappal a New Yorki nyilatkozat után azt láttuk, hogy elég jó gyakorlatok alakultak ki. Ez egyik. Megnéz, ezt az átfogó menekültügyi reagálási keretet re, regionális szinten vizsgálják meg. Például a keleti Afrika szarva, Kenya, Uganda, Etiópia, Djibouti, és néhány egyéb ország részvételével közösen vizsgálták meg például a szomáliai helyzetet, és ez nagyon hasznos volt, mert ezzel egy időben megoldásokon is tudtunk dolgozni, önkéntes visszatérésen, miközben az országokat ösztönöztük arra, hogy vegyenek részt e, e, ebben a programban, biztosítsák a méltó életet a menekültek számára, és biztosítsák a szabad mozgást. Tehát ez egy nagyon hasznos e, megoldás volt. Közép-Amerikában, Mexikóban hasonló megoldást láttunk. Kibocsátország, tranzitország, az menekült státuszt biztosító ország együttműködése a menekült probléma megoldásában. Néhányan a hatásról is kérdeztek. Az, milyen hatásokat látunk? Hát jó, elég sokat. Egyesek valóban policy változáshoz vezettek. Djibouti például teljesen megváltoztatta a politikáját, és most már lehetővé teszi a menekültek számára, hogy dolgozzanak, szabadon mozogjanak. A nemzeti menekült jogot megváltoztatták. Mm Etiópia is javítja a szabad, mozgás szabadságot, tehát további támogatást ad, és Uganda pedig eh, kb. 40 milliós országról van szó, kb. 1,4 millió menekült itt, és eh, továbbra is nagyvonalú politikát folytat. Ezek fontos mérföldkövek, és ezt folytatni kell. Ezek a pozitívumai a politikának. Kosztarikában például a menekültek támogatást kapnak a, a szegénység elleni programokból. Illetve nagyon fontos a fejlesztési partnerek megbízható együttműködése. A Világbank nagyon fontos szerepet játszik, e, főleg a befogadó közösségeket támogatja, de a menekülteket is meglátjuk, hogy e, megváltozott, ahogy, ahogy az országok, a kormányok tekintenek a befogadó közösségekre, eztán különböző regionális mechanizmusok is megvalósulnak, amelyek tényleg változást hoznak, és reméljük, hogy ez megerősödik. Bilaterális szint szinten. Nagyon sok ország, Dánia, rész, Norvégia és más országok részéről sok támogatást látunk. Itt eh, ennyiben hogy nem nagyon sok a szükséglet. Egy olyan országban, mint például Uganda, nyilván a nagykövet erről még többet fog beszélni, az oktatás nagyon fontos ágazat a víz és a higiénia mellett. Ehhez humanitárius segítségnyújtásra van szükség, de miközben várjuk a fejlesztési politika, a fejlesztési támogatás megtérülését, ezt ezzel egy időben erősíteni, növelni és fenntarthatóvá kell tenni. Olyan területeken, mint például a víz, vízellátás, illetve infrastruktúra. Látjuk, hogy ez mennyire fontos, és ezek a szükségletek maguktól nem oldódnak meg. Néhány dolgot hadd mondjak még a politikai eljárásokra vonatkozóan, amelyek segíthetnek abban, hogy csökkentsük a menekültek számát. Itt nem látunk nagy előrelépést, ez sajnálatos. Van egy kis előrelépés, de még mindig nagyon sok a menekült. Nagyon sok országban még mindig nagy a beáramlás. Uganda szomszédos országairól is beszélhetnék, és itt nem látunk lehetőséget arra, hogy a menekültek visszatérhessenek. A rövid bevezetőmet a következővel zárnám. Ez az átfogó keret, menekültügyi reagálási keret, az legjobb keretet adja arra, hogy különbözőképpen árnyaltan közelítsük meg a menekültek helyzetét, és sok ország megragadta ezt a lehetőséget, mint például Uganda, de míg látunk támogatást, mint humanitárius támogatási szinten, ami növekedett, még mindig nagy szükség van a támogatásra, például a gyógyszerellátásban és egyéb kérdésekben. Ennyiben hagynám, és szeretnék még lehetőséget hagyni a kérdések feltételére. Köszönöm szépen. Köszönöm. Azonnal megadom a lehetőséget a nagykövet Köszönöm, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, fejlesztési bizottsági tagok, hölgyem és uraim. Először is köszönöm, hogy meghívtak ma délelőtt a menekültügyi helyzetről folytatott eszmecserére, főleg Ugandában. Nyilván sokan tudják már, Uganda évtizedekkel ezelőtt olyan ország volt, amely saját menekültjeit termelte ki, több százezer menekültünk élt rezsgyen, mint rendszere során, kormánya során Ugandán kívül. 86-ban sokan jöttek hozzánk. Ma szerencsére Uganda stabil országnak mondható, és most már ezek a tapasztalatok a határokon túl érzékelhetők, mert a menekültek nem akarják még egyszer átélni mindezt. És azt gondolom, hogy ez megváltoztatta a politikánkat, hogy üdvözöljük azokat az afrikaiakat, akik problémákkal kell, hogy szembenézenek a szomszédos országokból bármikor. A jövőben ez nem fog megváltozni. Tudom, hogy kormányom rendkívüli módon elkötelezett amellett, hogy továbbra is védje az embereket, akiknek más országokban problémáik lehetnek, és üdvözli is őket, és befogadja őket. Ez a lakosságot ö, bevonva kellene, hogy történjen, és ez nem könnyű, mert főleg a helyi ö, lakosokat kérjük meg, közösségeket, hogy ö, bocsássanak a menekültek rendelkezésére földet. Sokszor vizet és egyéb alap élelmiszert kell biztosítani számukra, és ez a, lak- lak- a helyi lakosok nagy lelkűségén múlik. Hirtelen 400 ezerről 1 millió 400 ezerre ugrott a lakosok száma szinte egy éven belül. Ez óriási nyomást gyakorol nem csak az ugandai kormányra, hanem partnereinkre is, mint például az, az, az Európai Unióra és más donorokra. További segítségre van szükség, mert azt hiszem nem kell túlságosan magyaráznom, hogy miről is szól ez az átfogó menekültügyi keret, reagálási keret, teljes mértékben elköteleztük emellett magunkat. De segítség nélkül ezt nem tehetjük, illetve az ugandai, illetve a nemzetközi közösség közötti egyenlőbb tehermegosztás nélkül. Nem táboroknak, hanem telepeknek hívjuk inkább őket, ahol földet kapnak, az ENSZ-től különböző berendezéseket, hogy a saját házukat felépíthessék, és remélhetősen, remélhetőleg a közeljövőben a saját élelmiszerüket is előállítják. Itt óriási a kihívás, mert az éghajlatváltozás rendkívüli mértékben sújt minket. Az elmúlt hat hét alatt ö, óriási esőzések voltak, azelőtt földcsúszamlásokat kellett átélnünk, Szerencsére az ugandaiak nem haltak meg, de elvesztették a házaikat, a termésüket, mindent, amit eddig termeltek, minden elveszett. És még az északi területeken élők is, ahol nagyon sok volt a víz, és amely tönkretette az összes terményt, most már a kormányhoz fordult, hogy segítsenek és ahogy említettem, Uganda nagyon szép példája annak, hogy hogy lehet a legjobban befogadni a migránsokat a közösségekbe. Óriási a probléma a helyi lakosok körében, mert hasonló a problémájuk, nincs otthonuk, nem tudnak miből megélni, nincs élelmiszerük. Annak ellenére, hogy nem kell elhagyniuk Ugandát, mert ugandaiak, de hasonló problémákkal kell szembenézniük. Úgyhogy csak egy kicsit jobban akartam ábrázolni a helyzetet, mert éhesek az emberek. Látják, hogy az ENSZ képviselői az új telepesekhez viszik a szállítmányokat, azon töpregenek, hogy nekünk miért van szükségen ennivalóra. Hát azért, mert éheznek az, a, a lakosaink. Mindenki a pénzügyminiszterhez fordul, hogy bár a parlament már jóvá hagyta, de pénzre van szükség, hogy a helyi lakosoknak is megfelelő élelmiszert biztosítsunk. Úgyhogy azt szeretnénk, hogyha a menekültek és maguk az ugandaiak azonos e, e, bánásmódban részesülnének. Azt tapasztaljuk, hogy egy kis eltérés van ez sajnos az időjárási viszonyok megváltozása miatt van. De szeretném hangsúlyozni, szükség van a környezetvédelemre, mert tavaly én is ellátogattam a telepekre, és a szakértők azt mondták nekem, hogy van egy olyan menekült család, minden menekült családnak másfél fára van szükségük, hogy az élelmiszerüket megfőzhessék. Ez azt jelenti, hogy napról napra ö, rosszabbak a körülmények, ami a környezetet illeti. Minden szakértővel tárgyalok a körülöttünk a szomszédos országokban, hogy például a, a karbon kvótákat felhasználhassuk, hogy ne kelljen kivágni a fákat. Mert, mert ugye a, a háztetőket is még fűből készítik, és ez a menekültekre is igaz. Tehát a környezet visszaállítására van most szükség, ezt szeretnénk elérni, mert hogyha ez így megy tovább, akkor Ugandában nem marad egyetlen egy erdő sem, és ez nagyon fontos. Balde úr már említette az oktatást. Ott ugye egy osztályban száz gyerek zsúfolódik, így egyszerűen nagyon nehéz oktatni, még le se tudnak ülni, vagy ha igen, akkor a földre. És délelőtt délutáni tanítás van. Arra is rádöbbettünk, hogy nagyon sok család, apa, férj nélkül kell, hogy éljen. A nők lettek a, a családfők, úgyhogy nagyon fontos, hogy a nőket kiké... arra is felkészítsük, hogy az életfeltételeket biztosítani tudják. Ugye a pszichés támogatáson túl. Mert azt gondoljuk, hogy Afrikában az emberek túl lépnek ezeken a problémákon, de hát egyáltalán nem így van ez. Minket is ugyanúgy rosszul érintenek a dolgok, amelyek az európaiakat lehet, hogy megölték a férjüket, megerőszakolták a lányukat, úgyhogy óriási a teher rajtuk, és ezt is valahogy meg kell oldani. Tehát a pszichés támogatásra is óriási szükség van, és pillanatilag a mentál higiéniás támogatás sem elegendő. Nagyon sok a kihívás, ahogy említettem, tudom, hogy már nem sok időm van, és az önök támogatása nélkül nem tudjuk biztosítani a menekültek számára azt a stabilitást, amelyet elértek az elmúlt másfél évben ezért továbbra is a partnereinkre is szükségünk van. Ugandában egy kis stabil mag vagyunk az egész ö, régióban. Ö, a Kongói Demokratikus Köztársaságból naponta jönnek a menekültek, Burundiból 41 ezeren, Ma van a népszavazás egyébként Burundiban, nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de a helyzet egyáltalán nem olyan stabil. És bár több mint egy millió dél-szudáni van már nálunk, még mindig jönnek, mert Dél-Szudánban nem javul a helyzet. És az elnököm és kormányunk óriási erőfeszítéseket tesz, hogy továbbra is békés megoldásra segítsék azokat az országokat, amelyek körülvesznek minket. De sajnos még nem sikerült. És az EU-hoz és a nemzetközi közösséghez fordulunk, hogy segítsenek békét teremteni ezekben az országokban, ahonnan származnak a menekültek. Ugyanis csak egy tartós megoldás adhat választ ezekre a kérdésekre és mindig is ez lesz a célunk, hogy az emberek visszatérhessenek hazájukba, ha a feltételek megváltoztak. Ennyit szerettem volna elmondani, és szívesen válaszolok, ha bármi kérdésük van. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm, nagyon köszönöm, nagykövet asszony és Belder úr. Igen, mi is tapasztaltuk mindezt ott a helyszínen, amiről beszéltek. Például a helyi fa források megosztása. Az EU több civil szervezettel próbál speciális kájhákat kifejleszteni, amelyek kevesebb fát használnak föl. És van egy ilyen projekt. Egyébként nagy begyomást keltett rám, e, tett rám ez a projekt. Nagykövet asszony olyasmit említett, amit mi is tudunk, hogy ö, olyan embereket kérünk arra, hogy osszák meg azt, amiük van, akiknek nagyon kevés van, és egyszerűen nincs mit megosztani velük. Találkoztunk a kislányokkal is. Ö, először nem nagyon tudták elmondani, amit szeretnének, de aztán utána igen. Tinédzserek voltak ezek, akik elveszítették a szüleiket, és akik ezeket az erőszakos cselekményeket saját szemükkel látták. Nagyon-nagyon kiszolgáltatottak ezek a fiatal lányok. Beszéltünk miniszterekkel, nagyon sokan voltak Szudánban is, úgyhogy értik a helyzetet. Őszintén beszéltek uh, a problémákról a befogadó közösségek számára, mivel Dél-Szudán nem sikeres állam, uh, és uh, a gyerekek úgy érkeznek, hogy nem kaptak védőoltásokat. nálunk is van ilyen, és hát bár nálunk kisebb számban érkeznek azok, akik betegségeket hurcolnak be. Tapasztaltuk az oktatási problémákat, és a miniszterük is tudja ezt. Az egyik tanár elmondta neki, hogy nagyon nehéz oktatni a gyerekeket így ilyen körülmények között, amikor ilyen sokan vannak egy általános iskolai osztályban de az volt a benyomásunk, hogy végül is ez az átfogó válasz meg jó megoldás az integrálás szempontjából. Mert az emberek is azt tapasztalják, hogy javulnak az élet körülményeik, mert látják ezeket az előnyöket, úgyhogy mindenütt így kellene fellépni. Mert tudjuk, hogy közel-keleten, Libanonban élelmiszerjegyeket kaptak a menekültek, Görögországban is ugyanez a probléma merült fel, ahol a helyiek úgy érezték, hogy óriási a gazdasági nyomás Görögországra. Hogy a menekültek ingyen kapnak például ö, lakás lehetőségeket, és ez mindenütt így van. Úgyhogy nagyon örülök, hogy az ENSZ megpróbált valamilyen megoldást találni ezekre a problémákra. Nagyon érdekes módon nem ugyanez a helyzet, amikor a menekültek az EU-ba érkeznek. Tudom, hogy beszélnek arról, hogy a sok menekültet befogadó közösségeket támogassuk pénzügyileg is. Legalábbis nálunk politikai szempontból szó van erről, bár sokkal kevesebben érkeznek hozzánk, mint Ugandába. Persze vannak olyan európai országok, ahova nagyon sok menekült érkezik, másokba kevesebb, mert nincs fair elosztás. Eli volt első alkalommal Afrikában, úgyhogy kérem, ossza meg velünk a megjegyzéseit és a benyomásait. Köszönöm, Linda. Köszönet vendégeinknek a mai napom. Nagyon érdekes volt ez a, a misszió a, a múlt héten Ugandában. Először is meg kell említenem azt, amit már nagyon sokszor elmondtunk ott is, több mint egy millió menekült jelenléte óriási kihívás, és Ugandát nem lehet így magára hagyni. De nagy benyomást is tett ránk, mert az Európai Unió most csak erről beszél, főleg az Afrikából beáramló migrációs hullámról. De az a benyomásom, hogy a vita során elfelelkeznek arról, hogy a világon az otthonukat elhagyásra kényszerülők 86%-át fejlődő országok fogadják be. Uganda többet fogad be, mint a 2016-os év során befogadottak száma az Európai Unióban. Akkor érkeztek ugyanis a legtöbben. Aztán New Yorkban a csúcson természetesen felvetődött az is, hogy jobban kell megosztani ezeket a kihívásokat. Ez nem csak európai szintű, hanem nemzetközi szintű probléma is. Úgyhogy másoknak is fel kell vállalniuk ezt a feladatot. Azonban rendkívül progresszív a politika, a nyitott kapuk ö, politikája, az is, hogy földet adnak a menekülteknek. És idézném, Allérében voltunk az északi részen, és egy menekült és helyi közösség vezetői találkoztak, és a helyi közösség vezetője azt mondta, hogy a testvéreinket fogadjuk be, mert korábban mi is menekültek voltunk. Tudjuk, hogy ez mit jelent. Ki tudja a jövőben, kinek mire lesz szüksége. Úgyhogy elfogadtuk azt a helyzetet, hogy testvéreinkkel megosztjuk a földjeinket, a gyümölcseinket, együtt dolgozunk, hogy ne koldusok legyünk, hanem emberi méltósággal tudjuk ezt a problémát megoldani. És ez fantasztikus dolog. Nagyon fontos tehát, hogy minden projekt, amelyet az EU finanszíroz, és amelyeket meglátogattunk ott a helyszínen, mind a menekülteket, mind a helyi közösségeket bevonják ebbe, hogy szolgáltatásokat biztosítsanak, és az alap szükségleteket biztosíthassák. Óriási erőfeszítésre van itt szükség, ezt a nagykövet asszony is említette, az önkormányzatok részéről is, hogy integráljuk például a nemzeti fejlesztési tervbe ezeket a problémákat. Tudjuk, hogy tulajdonképpen ez megfelel a fenntartható fejlesztési céloknak, úgyhogy ez is jó dolog. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a válságos helyzetet nem elegendő pénzforrással finanszírozzák. Több erőfeszítése van szükség az Európai Unió részéről is, bár a legnagyobb donor. Az ENSZ felhívta a figyelmét mindenkinek erre, hogy több támogatást biztosítsanak, mert a regionális fejlesztés aggasztó, a válságos helyzet még inkább, és Uganda kezd a, az erőfeszítéseinek határához elérkezni. Többet kell tennünk három téren. Az első az egészségügy. Ugyanis voltunk egy fantasztikus egészségügyi központban ott, de az erőfeszítések ellenére és általában naponta 200-an jutnak el oda. Kicsit messze van a telepektől. Úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy javítsunk magukon a telepeken, az orvosi ellátáson. Ebbe az irányba kellene lépnünk. Aztán, ami az oktatást illeti, voltunk egy-két általános iskolában, és tudjuk, hogy 200 vagy 100 gyerek egy tanárra, hát így nagyon nehéz minőségi oktatást végezni. Úgyhogy több tanára van szükség, több iskolára. Ugyanez a helyzet a középiskolákkal is, mert az ottaniak elmondták nekünk, hogy ott még nagyobb a probléma, mert kisebb az infrastruktúra hálózat. Harmadik dolog, az élelmiszer. Tudjuk, hogy a világprogram le fog járni, úgyhogy kevesebbet fognak majd tudni segíteni, ez pedig katasztrofális lesz. Úgyhogy nekünk is többet kell tennünk ezen a téren, hiszen tudjuk, hogy milyen nehéz csökkenteni a szociális feszültségeket, amikor nincs elegendő élelmiszer és alapvető források. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, nagyon örülünk ennek, és a továbbiakban is folytatjuk ezt a dialógust. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ami a városokat illeti, úgy gondoljuk, az a benyomásunk, hogy akik a telepekről a városokba költöztek, szinte mintha kevesebb segítségre volna szükség ott. De őket is bele kell vonnunk ebbe az átfogó keretbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Senki sem kért, de Zeller úr. Köszönöm, elnök asszony. Valóban az a helyzet, hogy a menekülteknek eh, segíteni kell a túlélésben, és az államoknak is segíteni kell, ha befogadják őket, de a valódi okokkal kell foglalkoznunk, amelyek oda vezetnek, hogy menekülnek az emberek, és ez egy politikai kérdés. Salva Kiel és Rick Machar miért nem szembesül szankciókkal, meggazdagodnak a háború miatt, luxusvillákat vásárolnak külföldön, Nairobi legdrágább eh, vidékén ott vannak a villáik, és senki se lép fel. Máskor is gyorsan készek vagyunk arra, hogy személyekkel szemben szankciókat alkalmazzunk, amikor tudjuk, hogy ők az emberiességgel szembeni bűncselekmények részesei, vagy háborús bűncselekmények részesei, akkor itt is meg kell lépni ezt, mert különben az ottani emberek szenvedését nem tudjuk megszüntetni, és a szenvedés okait ezzel. Tehát két feladatot jelent ez. Segíteni kell a menekülteknek, a befogadó államoknak, de ha nem vagyunk készek most szép lassan azokkal szemben is fellépni, akik felelősek a szenvedésért, hogyha az illegális vagy akár legális pénzáramlatokat nem tudjuk leállítani, azok esetében, akik felelősek ezért, és kiapasztani ezeket a pénzforrásokat, és hát a fegyverexportok, ha ezekbe az országokba mennek, ezeket is le kell állítani. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor ott nem lesz vége a szenvedésnek. Azt hiszem világos, hogy a délszudári konfliktus nagyobb nyomásgyakorlást igényel, hogyha be akarjuk fejezni ezt, és eh, látjuk, hogy az egész régió tele van fegyverekkel, különböző frakciókat támogatnak különböző helyekről, a kormányok is, és eh, politikai megoldást kell keresni. Itt nem csak egy humanitárius megoldásról kell beszélni, hanem politikai megoldás nélkül nem lesz megoldás, és eh, a biztosunk járt itt a ma délelőtt, egy átfogó megközelítésre van szükség az egész régiót tekintve. Itt vannak a külön Burundi, vagy Szudán volt, került tegnap, szóval Dél-Szudán, amely egy eh, nem működő állam, egy bukott állam, nagyon sok eh, a feszültség Uganda körül, és ehhez politikai megoldásokra van szükség. Még valamit, Joachim? Már csak azért is, mert volt lehetőségem arra, hogy megfigyelőként megnézem Dél-Szudánban a népszavazást, amely aztán a függetlenségről döntött, és láttam ott az emberek lelkesültségét, ők az államuk függetlenségében azt látták, hogy megszabadulnak a rabszolgaságtól. Ebből már semmi sem maradt, éppen ellenkezőleg egyre hangosabban mondják, hogy az a függetlenség, amit Dél-Szudánnak adtak, talán egy hiba volt, és vannak, akik visszavágynak oda, hogy újra egyesüljenek Szudánnal. Persze ez nem lenne a jó út, mert tudjuk, hogy milyen rezsim uralkodik éppen Szudánban. Igen, tehát sok minden történik a politikában, mindenre van lehetőség, és sok, sok minden nem működik ezek után. Tehát Szudánban ott voltak a feszültségek, aztán most újra felbukkannak a függetlenség után is Dél-Szudánban. De a vendégeinknek adom meg a szót, hogy foglalják össze talán nagykövet asszony reagál először. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a két képviselőnek, akik hozzászóltak, akik elmondták a kommentárjait. Hálás vagyok összességében. Már csak azért is, mert hasonlóan ítéljük meg a helyzetet, a tényleges helyzetet, és mit kell tenni, és amit tenni kell, az nagyban függ a pénztől is itt ön rámutatott teljes joggal arra, hogy politikai konfliktusokban is meg kell találni a megoldást a szomszédos országokban, és amit már korábban mondtam, azt csak ismételni tudom az elnökünk számára is. Nagyon fontos kérdés, és dél romlik a helyzet akiknek fegyverük van, azok uralkodnak, mindegy, hogy mi történik. Annyiféle frakció van, nem Riak Macsár egyedül, de ő az egyik. Szalvakia a másik törzs képviseletén láttuk, hogy nagyon erős a konfliktus időközben, és rettenetes a helyzet. Csak azt tudom mondani, hogy elmúlt időszakban kormányként kifejtettük, hogy nem akarjuk a szankciókat és embargókat, de közben megváltozott a véleményünk. Vagyis ez azt jelenti, hogy fegyverellenőrzés már van, hogyha egyre több a fegyver, akkor rosszabb a helyzet, rosszabbá is válik majd a jövőben. Azért nemzetközi nyomásgyakorlás, szankció, embargó, mert legalább ne legyen még rosszabb a helyzet, legalább ott tartsuk, és ott tartsuk, és keressük a megoldást. Az igád Afrika szarvánál működik, és testvéreink ott vannak, akiket Dél-Szudán és Szudán közötti konfliktusban segítettünk. Mintegy 200 ezeren voltak a menekültek, akik több mint egy évtizedig maradtak velünk. Úgy örültünk Dél-Szudán függetlensége után, hogy visszatérnek ezek az emberek. És ugyanazok az emberek elkezdenek menekülni megint, ez, akik akkoriban választottak. Tragikus a helyzet. Ez egy bukott állam. És meg kell próbálni megkeresni a megoldást mindenki számára. Súlyos probléma ez, mert nagyon sokan harcolnak egymás ellen. A nemzetközi közösséghez fordultunk, többször is volt itt egy konkrét csoport, amely Ugandával szemben lépett fel az EDF, eh, eh, és behatol eh, Ugandába azt hittük, hogy ellenőrizni tudj, tudni őket. Már egy iszlám csoport, nagyon veszélyes iszlám szélsőséges csoport, és egyszerűen fegyverrel rohangálnak ide-oda, és elűzik az embereket, senki sem érezheti magát biztonságban, erőszakoskodnak, kifosztanak mindent. Ez egy nagyon szomorú történet, ami ott lejátszódik. De nem hagyunk ki egy lehetőséget sem, hogy tényleg megoldást találjunk, és reméljük még a burundi helyzetet is legalább körül tudjuk határolni. Tehát az a 40 ezer ember, aki nálunk van, akár visszatérhet a közeljövőben. Ez számunkra is nagy könnyebbséget jelentene. De a helyzet tényleg törékeny politikai szempontból, és mi egy stabil sziget vagyunk, hogy úgy mondjam, és biztosítani szeretném önöket, a megoldás megtalálásáig be tudjuk fogadni, be fogjuk fogadni azokat, akik az áldozatok. Csupán annyit szeretnék elmondani, kiválóak voltak a reakciók. Három rövid pont, amit felvetnék, az egyik az, hogyha megnézzük Dél-Szudánt, a helyzet hogy rengetegen érkeztek, 66 eh, és 70 között és 83 2005 között is volt lehetőség arra, hogy visszatérjenek az emberek, sokan visszatértek. Amint a helyzet megnyugszik, tehát visszatérnek, tehát látjuk, eh, nagyon fontos, hogy megoldást találjunk, és nem lesz kizárólagos humanitáris megoldás, politikai megoldásra is szükség van. Nagyon fontos, hogy szerepet játszunk. A parlamenti képviselőként önökre is számítunk, és az átfogó menekültügyi keret is fontos ebben. Két pont még. A dél-szudáni helyzet még finanszírozása nem magult, 6%-ban csak, és tehát másképp, tehát én azt szeretném még említeni, hogy 9%-os a megoldás a finanszírozásban más területeken. Keressük a megoldásokat, az állandó megoldásokat, de az embereknek valamiféle ellátást biztosítani kell a lehetőségek keretei között. Gondoljunk azokra a lakosokra, akik befogadják őket, és azért hálásak is vagyunk az önök kormányának is például. E, még egy kérdése van nagykövet asszonynak, ha jól látta. E, Ugandában volt a szolidaritási csúcs, és a legnagyobb e, szervezet, amely kötelezettséget vállalt, 96,7 millió eurót, azt hiszem adott az Európai Bizottság, ez volt a legnagyobb. Örültünk, hogy itt volt ez a nagy kötelezettségvállalás, de nem vagyunk egészen biztosak abban, hogy a pénzt hogyan osztották el. Tudjuk, hogy sok minden ment az ügynökségek keresztül, UNHCR és egyebek, amit én a brüsszeli munkámból látok, az az, hogy, hogy az EU elkülönített alapját hozták létre, 20 millió eurót kaptunk, a dél-szudáni menekültek Oroszország később még 10 millió hozzájött, de a kérdés az, hogy egy nagy pénzről van szó. 1,8 milliárdos alapról kell beszélnünk, hogy az EU nem nem tud ebből a konkrét alapból többet költeni az ugandai menekültekre. Ez lenne a kérdésem. Az Európai Bizottság itt van a körünkben. Az ECO főigazgatóság eh, képviselői jelen van, és a DEFCO képviselői is jelen van. Eh, túl sok időnk nem maradt eh, ezen az ülésen, de talán mégiscsak térjenek ki erre a kérdésre. Köszönjük szépen a misszió lebonyításban nyújtott segítségüket, kiváló munkát végeztek, ezt azért szeretném még előjáróban elmondani. Nem tudom ki az, aki önök közül reagálni szeretne, persze röviden. Igyekszem közösen, a közös választ adni, igen. A menekültek támogatásában részt veszünk, egy 20 milliós eredeti juttatás lett volna oktatásra, szakképzésre és vízellátásra, fenntartható vízgazdálkodásra adtuk volna. Aztán a legutóbbi művelet során az elkülödött alap Cup-ba került 20 millió, és Rist, és hát ez egy közös fellépés volt egyébként a német kormányjal, tehát 10 milliót adtak, ez 30 millió együtt, és 4,3 millió jön még hozzá Kampalában, Kampala területéről van szó, ahol nagyon nagy számban fogadnak be menekülteket. Szeretném elmondani, hogy az önök kommentárjait, a nagykövet asszony kommentárjait, tehát a, szeretném itt aláhúzni, hogy az összes programunkban a hosszú távú fejlesztést helyezzük előtérbe, és a befogadó közösségeket kívánjuk támogatni. 130 milliódról van szó Észak-Ugandában, egy több szektort érintő program, komolyan vesszük ezt a kérdést, az infrastruktúrát, az élelmiszerbiztonságot szeretnénk erősíteni, és a helyi kormány eszközt adni a kezébe, hogy kezelje a helyzetet, és célzott közösségeknek nyújtott segítségről van szó, de itt van az EU elkülönített alapja, ez az egyik lehetőség, vagy az IPA, vagy a mm, program, hogy ami pedig eh, eh, itt Ugandáról van szó, ugyanezt a kérdést más országoktól is megkaptuk, hogy eh, különböző igények merülnek fel. Az elkülönített alap egy fontos boríték, itt egy sürgősségi elkülönített alap, amiről beszélünk. Ezt nem az Európai Bizottság, hanem a tagállamok is kezelik, és visszatérhetünk arra a kérdésre, hogyan tudunk politikai üzenetet küldeni, hogy nagyobb legyen a kötelezettségvállalás, ami pedig a többi kötelezettségvállalást illeti számunkra nehéz elmondani, hogy hova került pontosan a pénz, mert fontos emlékeztetni arra, hogy a miniszterelnöki hivatal fontos szerepet játszik, sőt, mondhatnám, hogy központi szerepet játszik a válságkezelésben és ők, figyel, figyel, ők, ők követik a pénzek elosztását, és hogy hova allokálják a pénzeket. Tehát a miniszterelnököt is meg kéne kérdezni ebben az ügyben. Aztán a humanitárius fejlesztésben milyen ö, lépéseket előzünk, a, a béke fontos, mi, azt gondolom, részben a politikai kapcsolatokat is erősíteni, tehát a tagállamok is fellépnek kérésekkel, és Uganda egy kísérleti ország, a Nexusban is pilot ország, és a DEFCO és más szervezetek szorosan együttműködtek a lebonyolításban, és a, volt egy workshop áprilisban, és kiváló uh, részvétele volt a tagállamoknak, a terepen is együtt működnek, egyszerűen azért, mert biztosítani akarjuk, hogy az összes finanszírozás, humanitárius vagy fejlesztési, azokat érje el, akik leginkább rászorulnak. És az emberekről szól ez a dolog vagy a közösségeknek, vagy a menekülteknek mondjuk eljuttatni a pénzt. A politikai üzenetek és ezek, hogyha úgy szeretné. te, de mindenképpen szükség van, hogy felelősséget vállaljanak, és valaki felvállalja a politikai területen is ezt a kérdést. Nagyon rövid leszek. A humanitárius szempontból kötelezettségvállalás. A 64,7 millió volt szó 2017-ben humanitárius oldalon, és ezt ki is fizettük, és ez még működik 2018-ban. Év elején alokáltunk még 28 millió eurót. Az az, amit ön említett a főterületek, szakterületek, víz, egészségügy, pszichoszociális támogatás, oktatás, ez a humanitárius műveleteknek a központi területe. Akkor nagykövet asszonynak nem is kíván reagálni. Köszönöm szépen, Klaus Szelencan, a DJ Echo főigazgatója. Mondták, hogy eljött. Tudtam, hogy Ugandában járt, örülök, hogy keményen dolgozik továbbra is a fejlesztési ügyekben. Köszönöm a vendégeknek is, hogy eljöttek. Okay, we have one item left which I wanted egy napi rendi pontunk még van, ez egy fontos kérdés, egy fontos kérdés került szóba. A következő napi rendi pont néhány perc türelmet kérek még a tolmácsoktól is. Okay, we move to item 18, question. 18-as napi rendi pont, egy kérdés, Judith Sargentini kérdése, és ez egy olyan kérdés, az Európai Bizottság a törökországi kiadásokat ODA kiadásait az OECD DAC-nak megfelelőnek ítélte. A kérdés az, hogy milyen helyzet ezzel kapcsolatban minden Törökországban kiadott forrást tehát ezek megfelelőnek tekintenek. Köszönöm szépen, elnök asszony! A törökországi menekültek helyzetének javításáról van szó, illetve erről a facilitásról van szó, amely az EU-Törökország egyezményben született. Az Európai Költségvetés finanszírozza ezt a facilitást, és az EU tagállamok beruházás, ö, ö, ö, hozzájárulásaiból finanszírozunk ezt, amely erre a célra kerül elkülönítésre. A 2016-os jelentésében a, a kimondásra került, hogy humanitárius és környezetvédelmi eh, célkitűzése van ennek az egyezménynek, és ez megfelel az ódiának. Egy Európai Uniós tagállam kérdése után a DAC titkársága további információt kért a bizottságtól, és elemezte ezt a facilitást, ezt az eszközt, tehát a támogathatóság merült föl. A titkárság több kérdést felvetett, a DAC munkacsoport fejlesztési, finanszírozási statisztikával foglalkozó osztálya foglalkozott ezzel. Végül a tag, tagok és a titkárság a következőket mondta le. Az eszköz ODA támogatható elméletben, hiszen ennek a lényege a szándék, és a DAC beszámolási irányelv elemzi ezt, nem pedig a szélesebb körű politikai kontextus. Az EU-USA egyezmény jellege, nem ez, nem ez határozza meg az ODA támogathatóságot. 2016-ban az eszköz keretében két szerződés, ami 80 millió eurót rúgott, ezek nem voltak támogathatók. Az egyik a migrációs menedzsment mm, főosztálya való megállapodás a török minisztériummal, ami visszafordításról szól, a másik pedig egy másik szerződés volt, a tengeri mentés kapacitások bővítésére vonatkozott ez a török parti őrség esetében. A DAK titkársága úgy látta, hogy ezek nem felelnek meg az ODA e elvárásainak. Az elsődleges cél ugyanis főként európai politikákra vonatkozott a DAC titkársága, ezért egy o, az ODA támogathatósági e, értéket 97 százalékban határozta meg 2016-ban harmadszor. Az ODA támogathatóság értékelése minden évben megtörténik, 2017-től kezdve idén márciusban a DAC titkársága az értékelést lezárta, a 2017-es értékelést 36 szerződés megkötésére került sor másfél milliárd euró értékben, és ezek 100%-ban ODA támogatatóak voltak 2017-ben. A tagállamok tájékoztatást kaptak erről, és máig nem volt további DAC szintű vita ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Igen, Judit? Nagyra értékelem a választ, köszönöm és gratulálok a 97%-os támogathatás, támogathatósághoz 2016-ban. 2017-ben ez 100% eh, az úr eh, azonban egy papírból olvasott föl, jó lenne ezt megkapni, és jó lenne a januári vitáról tájékoztatást kapni, Párizsi vitáról, amelyből idézett. A parlament egy szóbeli kérdést nyújtott, nyújt be majd plenárisra, amely szintén az európai alapok elköltéséről szól Törökországban, és ez ezzel kapcsolatban fölmerülhet a török parti őrségnek jutott a támogatás. És ami a szélesebb vitát illeti, én ezt a kérdést azért nyújtottam be, mert valóban érdekel ez, és akaszt engem ez a dolog, és emellett a parlament számára fontos, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy mi történik Párizsban, a vitában, a DAK bizottságban, és hogyan hagyják végre a DAK költségvetést nem gondolom, hogy mindenképpen jó lenne apránként csepegtetni továbbra is a parlament számára az információt írásbeli kérdésekre adott válasz formájában. Szeretnénk megkapni az anyagot papíron, írásban, és az anyagokat, amelyek emögött állnak, amelyeket 28 tagállammal megosztottak, jó lenne, ha velünk is megosztanák még mindig mi vagyunk a felelősek az európai költségvetésért, és elég nehéz tisztázni a törökországi egyezmény eh, költségvetésének megvalósulását. Nem tudom, hogy a bizottság eh, tud-e válaszolni erre, megkapjuk ezt az információt, vagy kérnünk kell írásban. Igen, igen, olvastam. Igen, és nincsen semmi probléma azzal, meg tudom adni ezt az anyagot a képviselőasszonynak, ezt nagyon szívesen megteszem. A working Party on Development Finance. Ami a fejlesztési, finanszírozási, statisztikai bizottságot illeti, ennek évente két-három ülése van. A DAC titkárság nem részletes jegyzőkönyvet, de hát nagyjából jegyzőkönyvet készít. Ez nem zárt ülés, ezzel részt lehet venni. A parlament is hozzáférhet ezekhez az információkhoz, és nagy örömmel adjuk ezeket át önöknek. Jó. Elnök, jó, akkor kérjük szépen ezeket a dokumentumokat, tehát itt titkárságot kérem, hogy ezt intézze. Köszönöm, és ahogy Judit is mondta, több információt szeretnénk kapni a DAC-ról. 19-es, egyéb kérdések? Nincs egyéb kérdés. Akkor 20-as következő ülés június 25-e, 3 órakor. És ezzel lezárom az ülést, köszönöm a részvételt, minden jót, köszönöm a tanácsoknak is.